Nous allons commencer notre euh, session. Elkezdjük a Fejlesztési Bizottság ülését. Ez nagyon fontos ülés, hiszen ma kerül sor a szavazásra a módosítások ügyében a DC-vel kapcsolatban, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, van egy további napi rendi pontunk, vagyis a Fejlesztési Bizottság hozzájárulása az NV Bizottság által készített a Dohai éghajlatváltozási konferenciáról szól állásfoglalás tervezethez. Ezt a hozzájárulást az NV Bizottság készítette elő. A koordinátorok megkeresték azzal a titkárságot, hogy egy alapdokumentumot állítson össze és ez módosítások keretében még változott. A módosítások előterjesztési határideje szeptember 24-e. A bázis dokumentumunk angolul készült. Kérem szépen, hogy a módosításokat is kizárólag angol nyelven terjesszék majd elő. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a szavazást a szakbizottságban, október 10-én következik ez, illetve az Envi ennek alapján folytatja majd a munkát, és megadom most a szót azoknak, akik szeretnek, szeretnének hozzá szólni, sőt, jó magam is néhány észrevételt szeretnék majd tenni. Bon, je vais vous Comment il s'appelle Monsieur Prédat. Monsieur Preda. Donc, euh, Monsieur Preda, vous la parole. Preda úr, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlendőnek tartom ezt a kezdeményezést a dohai fordulóval kapcsolatban az előkészítést. Az állásfoglalást az ENVI bizottságnál készül, és ehhez járul hozzá mindez. És egy olyan pontra szeretnék most utalni, amely felmerült a szöveggel kapcsolatban, és ez egyfajta aggodalom. Az éghajlatváltozás kezelésének a finanszírozása témakör, az állásfoglalás tervezetének a szövege, amely erre kitér, a tagállamok szintjén kell, hogy javaslatot tegyen megoldásra. A források csökkentése nélkül a fejlődő országok számára. És a B, illetve a C preambulum pontokra szeretnék még kitérni. Eltekintetben a szöveg a B pontban úgy fogalmaz, hogy a 100 milliárdos finanszírozási célt a gazdasági helyzet nem teszi elérhetővé. A ezügyben megállapodás történt Dörbenben, és ez egy innovatív mechanizmus. Elnök asszony, illetve a többi kollégák felé teszem fel azt a kérdést, hogy ez az innovatív mechanizmus mit jelent pontosan. Milyen természetű pontosabban ez a mechanizmus a magánforrásoknak a bevonásába, illetve a magánszektornak a bevonására nézve. Mert egy ilyen jellegű hozzájárulásnak az elképzelése felveti ezt a kérdést. Azután a C pont úgy szól, hogy ebben a pontban szerepel az is, hogy megbízhatóbb, illetve innovatívabb forrásokra van szükség, és a kérdés az, hogy akkor, amikor ezt írják, akkor ez pontosan mit jelent? Új adókra gondol a szövegező? Miből tudjuk fedezni ezeket a forrásokat? Tehát ez a kérdés merül fel itt. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagy érdeklődéssel várom a vitát a hozzájárulásunkkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Mm. Merci. Köszönöm szépen. Bártúr. Stas. Stász. Stász úr. Eh, dank u mevrouw de voorzitter. Um, wij gaan zeker een, uh, we vinden de, de, het voorstel zoals het nu voor ligt uh, redelijk goed, maar we gaan proberen toch nog... Köszönöm szépen. Elnök asszony, az előttünk lévő szöveg tulajdonképpen tetszik nekünk, de zöldeként megpróbálunk még néhány pontot felvetetni a szövegbe, vagy egy kicsit még konkrétabban megfogalmazni. Négy megjegyzésem lenne az e ponttal kapcsolatban. Az a véleményem, hogy elég jól megvan ez fogalmazva, meg, de megnézzük még majd ezeket az új mechanizmusokat. Örülünk, hogy ezek hangsúlyozottan jelen van, de szeretnénk még az adó lehetőségét, mint e, saját forrást itt megjelölni. Aztán az E pontban igaz, hogy az alkalmazkodással kapcsolatos költségek magasabbak, mint az enyhítéssel kapcsolatos költségek, mégiscsak jó lenne, eh, jó lenne, ha összekapcsolnánk mindezt a 11-én megrendezendő konferenciával, ahol is ugye a biodiverzitásról lesz szó, talán ezzel lehetne még jobban ezt rá támasztani. Aztán az éghajlatváltozási alap tudjuk, hogy ennek a finanszírozása egyáltalán nem kielegítő, még inkább hangsúlyozni kell azt, hogy további forrásokra van szükség. Aztán a hármas pontban a RED Plus, ezzel kapcsolatban már korábbi állásfoglalásokban is utaltunk arra, mind a zöldek frakciójának nevében, mind pedig fejlesztősi szakbizottságként, hogy itt is a, az őshonos lakosság jogait szeretnénk biztosítani, nem szabad az ő jogaikat megsérteni, a az való jogukat, illetve az erdők vesztesége ellen is fel kell lépni, ezt szeretnénk a módosítókban még felvetetni a szövegbe. Köszönöm. Görenc úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is emlékeztetni arra, hogy ebben az egész ügyben azért a szerepünk marginális, ugyanis a klímaváltozással kapcsolatos kérdések érintenek bennünket leginkább a fejlődő országokban, és azért ez, erre oda kell figyelni. Ami az, amit Préda úr elmondott, azzal egyetértek Természetesen el kell gondolkodnunk az innovációs finanszírozási lehetőségekről, de ugye már, mint egy papagáj, úgy ismételgetjük ezt, hogy erre szükség van, de ugye a, a Pavlovi reflexek és az ismétel, papagájszerű ismételgetés nem igazán sok intelligenciára valnak. Fel kell tenni a kérdést, hogy mit tehetünk. Ugye beszéltünk a magánfinanszírozásokról. Öm, jó, rendben van, azt kell tudni, hogy ki miért felelős nálunk, és a fejlődő országokban is ö, rá kell mutatni arra, hogy kik a felelősei a klímaváltozásnak. Én magam is be tudok nyújtani, elő tudok terjeszteni módosítót, ezt mások is megtehetik, de van egy másik pont, amely minnyájunkat zavar. Az pedig az, hogy Európa képtelen betartani az ígéreteit. És már senki nem tartja be azokat az ígéreket, ígéreteket, amelyeket 2005-ben tettek a fejlesztési támogatás területén sem tartjuk be az ígéreteket. Azt hiszem, hogy ennek nagy a veszélye, ugyanis sok ország egész egyszerűen nem tud fejlődni, és ennek kihatása van európai szintre is. Éppen ezért a a támogatásokat is újra fogják minősíteni, egy újra minősítés lesz a támogatások területén, és ez csökkenti ugye a lehetőségeket a déli országok, a fejlődő országokban nem szabad megengedni, hogy újra leminősítsék, újra minősítsék a, a, e, ezt a folyamatot, mert ez ezzel teljes mértékben ellentmondunk a kötelezettségvállalásunknak megint csak el kell mondani, hogy ragaszkodni kell ehhez, és úgy gondolom, hogy Preda úr soha nem csalatkoztunk, azt hiszem, hogy rá lehet bízni a, szöveg, a, a dokumentum megszövegezését. Elnök asszony, akkor most magamnak adnám meg a szót. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet az összes fejlesztési projektunkban vegyük figyelembe a környezetvédelmi, környezettel kapcsolatos problémákat. Ez kell, hogy a vezérfonal legyen. Minden projektnek kell, hogy legyen egy környezettel kapcsolatos eleme. Aztán az üvegházhatású gázok 20%-a az erdő kiirtásából származik, és más hasonló tevékenységből. Éppen ezért a 10% a megújuló energiáknak a közlekedésben mm, ezt a 10%-ot ki kell venni a szövegből ugyanis ezzel módosítjuk a megművelhető területek mm, mennyiségét, számát. Különösen a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező országok esetében a mezőgazdasággal meg tudják előzni a szegénységet és a klímaváltozást is éppen ezért a szövegben erre is utalni kell. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének. Thanks. Uh, thanks for the opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget az eszmecserére, hogy ma eszmecserélhetünk erről az állásfoglalási tervezetre. A bizottság nagy, többé-kevésbé osztozik ezekben a gondolatokban az említett pontok tekintetében igen világos az, hogy az éghajlatváltozási finanszírozás nagyon komoly elemét fog képezni az év végén Dohában lezárandó egyezmények, ahogy az előző években Kopenhágában, Cancunban is, Durbanben is tavaly láthatjuk ezt a tendenciát. A, am, amiről idén meg kell állapodnunk Dohában, az az, hogy hogyan hajtsuk végre a tavaly megállapított intézkedéscsomagot, a dörbeni intézkedéseket, és a csomag valamennyi elemét erről van itt szó, nem, nem szabad csak vagy túlzott a, a kiotói jegyzőkémre koncentrálnunk, valamennyi elemet végre kell hajtani. A, a, a csomag részeként Nyilvánvalóan a klímaváltozási finanszírozásos fontos vitákat fogunk folytatni ez év végén. Ugye kiörülnek az ezzel kapcsolatos előrendzatok, és hát az a kérdés, hogy évvégéig sikerült-e az a kötelezettségvállalásainknak eleget tenni, és hogy az is kérdés, hogy mi következik ezt követően. Egyetértek azzal, és sokan említették ezt, hogy hogy a finanszírozási forrásokra kellene még jobban fókuszálni. A Kopenhágában ugye meg, megígért összeg az magán és közforrásokból állt volna, tehát mindkét oldal képviseltette volna magát, és valóban tovább innovatív források irányába kell mozdulni, és a bizottság szeretne ezen dolgozni, és megvizsgálja a különböző opciókat. Az egyik ilyen opció, az egyik a nemzetközi szállítás, a repülés, terén, a kibocsátás kereskedelmi rendszerből származó jövedelmek is ide tartoznak, de hát kérdés például, hogy a nemzetközi tengeri, tengeri közlekedés területén mit tudnánk még tenni, ezeken tovább kell dolgozni, ezeket a kérdéseket. A G20-ak keretében kerül majd erre sor. Úgy gondoljuk, hogy az ő munkájukhoz is hozzá kell járulnak, ahogyan az UN FCC keretében is foglalkozunk el ezzel. E, egyetértek önnel, elnök asszony, az arra vonatkozóan, hogy a mainstreaminget tovább kell folytatnunk, tehát a környezetvédelmi, klímaváltozási pontokat minden projektbe, minden szakpolitikai területbe be kell vonni, többet kell tennünk a partnereinkkel a klímaváltozás elleni felépés tekintetében. Vannak olyanok, akik itt többet is hajlandók tenni, és eh, úgy gondolom, hogy erre reagálnunk is kell, amit ők még többletként hozzátenni kívánnak ehhez a folyamathoz. És aztán még egy utolsó megjegyzés, a klímaváltozással kapcsolatos diplomácia kérdését úgy gondolom, hogy az állásfoglásban nagyon is helytállóan vették fel. Azért is voltunk olyan sikeresek Dörbenben, mert sikerült stratégiai szövetséget költünk a legkevésbé fejlődött és leginkább sérülékeny országokkal. Úgy gondolom, hogy ez éppen olyan hasznos lesz arra nézve is, hogy Dohában ugyanilyen sikerrel járunk. Úgy gondolom, hogy ezt a szövetséget tovább ki kell építenünk, és valóban szoros kapcsolatot kell kialakítani ezekkel az országokkal annak érdekben, a lehető legjobb eredményeket érjünk el a klímaváltozási dohai napirenddel kapcsolatban. Tehát nagyon sok még a tennivalunk, kétoldalúan, regionálisan ezekkel az országokkal együtt együtt kell működni, hiszen, és éppen ezért minden segítséget üdvözlünk. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. Emlékeztetek arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 24-e, október 10-én pedig a szavazásra kerül sor. Most pedig áttérünk a nagy témánkra. Most a szavazás következik. Csak a módosítókról fogunk szavazni, nem pedig a teljes jelentésről de mielőtt szavaznánk, ki kellene jelölni a tárgyaló feleket, Berman úr, jó magam, Görenc úr, Mitchell úr, Deva úr, Stász úr, Járik úr és Van Eck urakat javasolták a koordinátorok. Ez az összetétel megfelelő az önök számára akkor ezt tudomásul vesszük, megköszönöm. A tárgyaló felek rendszeresen informálnak bennünket, a bizottságot a tárgyalások folyamatáról. Ez szükséges lesz a következő pánafrikai program szempontjából. Most akkor elkezdjük a szavazást. Mielőtt elkezdjük a szavazást, teszteljük le, próbáljuk ki a szavazókártyáinkat. Berman úr, öné a szó. Mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretnék hálás köszönetemet kifejezni az árnyékjelentéstevőknek, a tanácsnak, a bizottságnak az együttműködését. Kiváló példamutató volt ez az együttműködés, konstruktív szellemben dolgoztunk. Köszönöm eh, Marika Eller nek és a többieknek az SND frakcióból. Minnyáján eh, hihetetlen munkát végeztek, Eh, ahogy itt látjuk, 60 oldal módosítót eh, állítottak össze, nem volt egyáltalán könnyű ez a munka, és az, ha az együttműködés nincs, akkor ezt a munkát nem tudtuk volna lefolytatni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Akkor eh, kérem, hogy próbáljuk ki a szavazókártyákat, teszteljük le, megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté. Mindenki szavazott. Úgy tűnik, hogy egy szavazat hiányzik. Valaki, valaki nem szavazott, vagy nem működik a szavazógép. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Akkor ez működik. Ma 20... Kezdjük a 24-es módosítóval. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 17-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 259-es. Nem? Nem? De igen, 259-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FAM 18-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 260-as módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 261-es módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 262-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Huszonhetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Amendement 265. 265-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 264-es módosító mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk egy szavazattal. Amendment 29, qui est pour? 29-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FAM 19 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. FAM 20-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 266 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 31-es módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Inta 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. következik a 268-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FAM 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Affet 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. FAM 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 271-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 269-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 270-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Büdzsé 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 272-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 273-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 274-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk bücsé 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellett tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, büdzsé 20-as mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Még egy szavazat hiányzott. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 277-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, ezt is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négy szavazattal. Elutasítva. 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik az INTA nem, mondja az elnök asszony. Tehát a 40-es módosítóra szavazunk most mellette, tehát 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik az inta, nem, ez is kiesik. A 41-es módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. a 15-ös mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 280-as módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 281-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Stász úr, öné a szó. Mede van de, van de rapporteur Thijs Berma. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Berman úr hozzájárulásával szeretnék a tízes kompromisszum kapcsolatban szólni, amelyről most szavaz. Newton Dan úr, én és Berman úr kidolgoztunk egy kompromisszumot, és szeretnénk további fogalmakat itt felvenni a szövegbe. Ugye látjuk itt az aláhúzott részt a kompromisszumban, itt arra van szó, hogy, hogy a folyatékossággal élő személyek és illetve széles betegségben szenvedő emberek jogai, ezt szeretnénk módosításként felvenni. Akkor a szóbeli módosítót szavazásra bocsátom. Kiszavaz, emellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk és akkor következik a, a kompromisszum okafogyottá válik, és a FAM 24-esre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elnézést kérek, nem kellett volna két részben szavazni, a decent work és a, a másik részre? Ugye a szóbeli módosítót elfogadtuk, de hát akkor a, ezt a szöveget a szavakkal és a szavak nélkül is meg kellett volna szavaznunk, nem? Tehát kérni kell a, a, részenként, a részenkénti szavazást. Hát mi kértük, igen, kérték? No, ha a többség részenként akar szavazni, én egyetértek, és akkor szavazunk az első részre, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor most a második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik eh, a 284-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 200 nem. A büdzsé 21 következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 287-es módosító, nem, Nem. Az AFET 20-asra szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most következik a 287-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45 ötös módosító Nem, mondja az elnök asszony, akkor erre nem szavazunk, mert a 44-est elfogadtuk. és a 46-os módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 276-os módosító mellett, nem. Hmm. Nem, mondja az elnök asszony, akkor az AFET 18-nál tartunk. Az első rész fogyottá vált, mert a 46-ot megszavaztuk, tehát az AFET 18 második részét bocsátom szavazásra. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. És akkor most következik a 276-os módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. FAM 23 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk donc maintenant... Most következik az INTA 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, büdzsé 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, AFET 22-es részenként szavazunk, első részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 295-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 48-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a büdzsé 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Büdzsé 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 296-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Szavazásra bocsátom az AFET 23-ast mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Három szavazat még hiányzik. Még egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elutasítva. Következik a 300-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 301-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le, tehát a 301-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Én is fáradok már, hogy látják, de az AFET 24-es következik mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Inta 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 302-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 51-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Budget 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Inta 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Büdzsé 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 303-as módosító mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négy szavazattal. FAM 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. FAM 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik az 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, de azt hiszem, hogy ellenőrizzük le, tehát az Inta 21-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Inta 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 306-os módosító okafogyottá válik. D'accord. Donc on reprend. És folytatjuk az AFET 25-tel. Először az első része szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második részre szavazunk, vagy Amendement 55 qui est pour 55-ös módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 23, nem, akkor ez megfelel az előzőnek, nem. Következik a büdzsé 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, büdzsé 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, FAM 29 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk büdzsé 29 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk 56-os módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk Inta 24-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Inta 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 310-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Következik Il faut voter. Il faut voter tous. Következik a 311-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le, 311-esről megnyitom a szavazást. Lesz, lezárom a szavazást elutasítottuk négy szavazattal. 59-es módosító, megnyit, ö, bocsánat, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A FET 26-os mellett, ellen, tartózkodást elutasítottuk. Következik a 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, büdzsé 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 62-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 313-as módosítóról csak annyi, hogy provided duck, erre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 64-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 65-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 67-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, következik a 69-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 315-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, FAM 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Következik a 316-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 318, as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Következik az INTA 26-os mellett ellen tartózkodás. Nem jól láttam, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Még hiányoznak szavazatok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 319-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 73-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A FED 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, FAM 31-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 320. 320-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 74-es módosító mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 321-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 322-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 323-as módosító mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 75-ös módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 324-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 76-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet 28-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tehát. Következik a 79-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 33-as kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 81-es mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Fám 33-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Fem 34 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 328-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 36 mellette. Nem az következik, hanem a 329 mellette, ellene kitartózkodik. Elutasítottuk. Büdzsé 36 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Elle a retiré. Donc on part. D'accord. L'amendement 330 est a 330-as módosítót visszavonták, tehát a büdzsé 37 a következő mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as módosító kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 327-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. FEM 32 szavaz mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 333-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Következik a 331-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. FEM 35 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig melyik lesz a következő? 86-os, a 86-osról kell szavazni. Tehát 332-es a következő mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. T. 35. 333. Est-ce 28, il faut le voter Il, il tombe. Il tombe Et femme 36. Donc INTA 28. Az INTA 28 oka fogyott, következik a FEM 36 mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. INTA 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. FEM 37 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. est adopté Non, euh, c'était rejeté. Donc, donc amendement 80. Amendement 89. 89-es módosító. Kiszavaz mellette, ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. ...335-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 336-os módosító, szavaz mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tehát kettes szóbeli módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Mint a 30 kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 95-ös módosító kiszavaz mellette, illetve elnézést, javítja magát az elnök asszony, 94 kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös módosító kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 338 mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. egyes módosító mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 96-os módosító mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 339-es módosító kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Büdzsé 38 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. FEM 38 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. AFET 32, 3-as alpont mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 97-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. AFET 32 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harminckilences mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Afet e 32-es kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 99-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. FEM 40 kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. FEM 41 kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. FEM 42 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. ...342-es mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. FEM 43 kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 343 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Százas módosító kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. FEM 40 mellette, ellene, kitartózkodik, elfog, elutasítottuk. A 33 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 101-es mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. FEM 44 kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. AFET 34 kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. AFET 34 kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 102-es mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 344-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. FET 35 kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Büdzsé 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 40 kiszavaz mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A FED 36-os részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész kiszavaz mellette, ki szavaz, szavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 105-ös mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 348-as mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Következik Szóbeli módosító, a hetes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hogyha ez így rendben van, akkor folytatjuk. Tehát következik a nyolcas szóbeli módosító, kiszavaz mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 109-es módosító, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Büdzséne 42-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 110-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. AFET 39 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 112-es módosító kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 114-es kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 115-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A 114-eset elfogadtuk, tehát következik a 6-os szóbeli módosító. Pontosabban a 116-os módosító következik, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a hatos szóbeli módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 44 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 36 mellette, ellene, kitartózkodik, azt hiszem, hogy elektronikusan ellenőriznünk kell. Tehát a 36-ról szavazunk, és megnyitom a szavazást. Hiányzik egy szavazat még. Valaki nem adta le a szavazatát. Most lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 119-es kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. A 352-est visszavonták. Inta 37 következik. Mellette. Tehát Inta 37. Inta 37 kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 120-as módosító. Büdzsé 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 353-as kiszavaz mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a FEM 45. Kiszavaz mellette ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. FEM 46 mellette ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 125-ös módosító mellette ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Minden rendben? Most szavazunk a mellékletekről. Következik a 126-os mellette. Rendben. Ezt automatikusan elfogadtuk az előző miatt, tehát 128-as kiszavaz mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 38-as kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 17-es kompromisszum kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Következik a 358-as mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 39, kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. Inta 40, mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 18-as kompromisszum, mellette, ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 41, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Inta 42, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Tehát Inta 43 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 20-as kompromisszum, kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 44 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. es mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Háromszázhetvenegy mellette, itt az alternatívák kicsit komplikálják a helyzetképet, tehát AFET 40-es kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 372 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 373-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Tehát 45-ös mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. A 374-es módosító következik, kiszavaz mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 375-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 376-os módosító kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Inta 47, szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 377-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítottuk. Következik a 378-as mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. ...49-es kiszavaz mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 379-es mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 380-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 137-es kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 382-es mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 22-es kompromisszum, részenként szavazunk, első rész mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 383-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 388-as oka fogyott, Inta 51 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as kompromisszum, kiszavaz mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 390-es kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Inta 50-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 300 395-ös, illetve 393-as javítja magát az elnökasszony mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 395-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 300 illetve az oka fogyott, az AFET 43-as kiszavaz mellette. Ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 141-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 53-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Tehát AFET 44 kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 401-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. ös módosító. Az is okafogyottá vált. Tehát 145-ös módosító mellette, ellene, ki elfogadtuk. Tehát Inta 55 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tehát Inta 55 elektronikusan szavazunk, és megnyitottam a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. FEM 47 mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 26-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 402-es módosító mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 56-os az okafogyott lett, 405-ös kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 408-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Inta 57 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Inta 57, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel elfogadtuk egyetlen szavazat többséggel. Inta 59, szavaz mellette, ellene elfogadtuk. Tehát az Inta 59-nél tartunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Inta 60-as. Az 58-as megszavaztuk? Igen, én ö, úgy látom, hogy megszavaztuk, el is fogadtuk, de kétségek merültek fel. Akkor elnézést kérek mondja az elnök asszony, akkor az Inta 58-as szavazásra bocsátom, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy itt egy szavazat dönteni el, tehát akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem, ezt elfogadtuk tehát semmi probléma nincs, akkor az 59-es, 149-es megvoltak, Inta 60-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 409-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 410-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 151-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 152-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 411-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 412-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 153-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 154-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 413-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FEM 48-as mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk a FET 46 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. A FET 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 156-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 414-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 158-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 160-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 415-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 416-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Inta 62-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. FAM 49-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 161-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Inta 63 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le, akkor Inta 63-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 162-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 163-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 417-es mellett ellen tartózkodás. Tehát ő nem volt világos, a 417-esre szavazunk, ki szavaz mellette. Jó, akkor elektronikusan szavazunk. 417-esre megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk három szavazattal. 418-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FAM 52-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. AFET 49 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 164-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 419-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, 419-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 165-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 420-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 166-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 168-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Inta 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. INTA 64-esre megnyitom az elektronikus szavazást. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazattal. Száz 69-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 421-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 171-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A FET 50-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 172-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 422-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 173-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 175-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 423-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Inta 67-es mellett ellen tartózkodás nem igazán látom az eredményt. Elektronikusan ellenőrizzük le az INTA 67-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 27-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Inta 68-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A 180-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 427-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FAM 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 428-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 182-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 429-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 430-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, FAM 53-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 28-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FEM 55-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. négyszázharmincnégyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 435-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Inta 69 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Alors, 186. 186. 186-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk Elfogadtuk. Elfogadtuk? kérdezi az elnök. Asszony. Igen. Inta 70-es következik mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan az Inta 70-esre, megnyitom a szavazást. Még hiányzik egy szavazat. Egy személy nem szavazott. Bon. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 443-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük le a 443-as módosítót, megnyitom a szavazást. Vatekló. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FAM 57-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 444-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 455-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Bücsé 51-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 188-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Bücsé 50-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 456-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 457-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 9-es szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 459-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 52-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 460-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 50, 53-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, Bücsé 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 35-ös kompromisszum részenként az első részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a második részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 461-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Büdzsé 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 191-es módosító. Meg kell szavazni, kérdezi az elnök asszony. A 191-es i pont mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 465-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 191-es második eh, rész eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, büdzsé 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 466-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Köszönöm. 100, alors femme 58. Femme 58-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 468-as ugyanaz, ugye erre nem kell szavaznunk. A 36-os kompromisszum következik. Nem? Nem, akkor a 468-asra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 473-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 474-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 475-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 196-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 477-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Inta 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 478-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, FAM 59-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 198-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 199-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 200-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 479-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 201-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a 72-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 202-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 203-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 204-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, FET 51-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 205-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 206-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 207-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 480-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 481 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, AFET 52 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 208-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, AFET 53 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 209-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 200 nem, a 210-esre nem szavazunk. És következik Következik a 485-ös. szavaz mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom az elektronikus szavazásra 485-ös módosítóra. Encore deux voix. Még két szavazat hiányzik. Encore un vote. Még egy. Siessenek, kérem szépen, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. es visszavonták. Következik a 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még 15 oldalunk van, majdnem 20 oldal van. vagy lehet esetleg majd blogban is szavazni, de most a tehát 214-től 219-ig blogban szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 486-os, nem, a 487-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Most a preambulum bekezdésekről szavazunk, nem? Igen, az egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Büdzsé 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, FAM 1-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 221-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk FAM 2 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 222-es módosítót visszavonták, INTA 1-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FAM 4-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 223-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 224 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. FEM 5 e, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 226-os nem, büdzsé 6 és AFET 1, amelyek azonosak mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 226-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. AFET 2 kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 2 mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé nyolcas mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Afet ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 228-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. A FET 4 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 233-as mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tehát következik a büdzsé 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Fem hat mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 234-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A FED 6-os mellette, ellene kitartózkodik, elfogad, elutasítottuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 236 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 10. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Igen, de a büdzsé 10 a 235-össel függött össze, és azt elutasítottuk viszont. Tehát a büdzsé 10-es a büdzsé 10-ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, tehát elfogadtuk. Akkor következik kettes kompromisszum. A 235-össel mi is történt, azt a következő FED 7 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. A 239-et visszavonták. Fem 7 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. AFET 8 és Büdzsé 11 egyben mellette ellene tartózkodik, Elutasítottuk. Büdzsé 12. Nem, Inta 3-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Büdzsé 12 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Inta 4 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Inta 5 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Fem 8 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. FEM 9-es következik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. FEM 10, illetve elnézést, a FET 9 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. FEM 10 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Fem 11 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Fem 12-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. 243-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 200, illetve nem, Inta 6-os mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Büdzsé 13 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A FED 10 mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. FEM 13 mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. FEM 14 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. hatos kompromisszum. Kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 240 nem, ezek okafogyottá váltak, és következik az INTA hetes mellette, ellene, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük az INTA hetest vagy rendben van? következik a 249-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hetes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Büdzsé 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Inta 8 kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Fent 15 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 200 nem, okafogyottá váltak ezek, fenn 16 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 10 oka fogyott, 255 visszavonták. Következik a 20-as módosító mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. A 256-ost visszavonták. az AFET 38-est elfogadtuk, tehát a következő az INTA 11. INTA 11 mellette, illetve várjunk csak. A 38-ast nem fogadtuk el, tehát következik a 21-es módosító. Kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 11. Ez azonos az előzőben. Következik a 22-es módosító. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ezzel a 258-asat és az Inta 12-est is megszavaztuk. A következő oka fogyott. Nos, akkor most arról szavazunk, hogy az intézményközi informális tárgyalások megkezdődhessenek az elfogadott módosítók alapján, tehát szavazásra bocsátom mellette, ellene tartózkodik. Ezt elektronikusan kell. Bár úgy látom, hogy egyöntető a támogatás, úgyhogy a három oldalú egyeztetések megkezdődhetnek, de az elektronikus szavazást most megnyitom erről. Négyen még nem adták le a szavazataikat, most már csak ketten. Nos, még egy kis erőfeszítést kérek. Két szavazatunk hiányzik. Lehet, hogy elmentek. Lezárom akkor a szavazást. 22 igen, és egy tartózkodás mellett, tehát ezt elfogadtuk. Berman úrnak szeretném megköszönni a titáni erőfeszítést és munkát. Nagyon szépen köszönjük. Csak tájékoztatást elmondom, talán néhány őket meglepte az, hogy hogy a FEM módosítók közül olyan sok került elutasításra. Nem azért, mert annyira elleneznénk, voltak hasonló minőségű módosítások is, és éppen ezzel redundánsá váltak. És hát okunk van arra, hogy a szöveget minél rövidebbre fogjuk, tehát sajnálom, de ezért kerültek ezek elutasításra elnökasszal. Gratulálhatnék az előadónak az elvégzett munkához, és hát kérném, hogy ne várja meg a tárgyalási folyamat végén, hogy kibontsa a pesgős üveget. Már ma este megtett ez. Ez egy jó ötlet. Gondoskodik erről, Michel úr? va, on va continuer. Folytatjuk a szavazást. Két perc felkészülési időt adok. Ah, ouais. Ouais. Pas beaucoup d'erreurs. Pas beaucoup d'erreurs. Non.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 reprendre Folytatjuk akkor a szavazást, és ezúttal a 2011-es évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról következik. A 28 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum, kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, ellene kitartózkodik. Úgy látom, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát elektronikusan szavazunk a 33-as módosítóról, megnyitom a szavazást. Encore trois voix. Még három szavazat hiányzik. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 47-ről szavazhatunk egyben, elnök? igen, a lehető legtöbb alkalommal igyekszünk egyben szavazni. Tehát most egyben szavazunk a 34-esről, onnétól a 37-esig kiszavaz mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es részenként egyes rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Pontosabban elutasítottuk, javítja magát az elnökasszony, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. donc, tehát 52-es módosító kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyben szavazunk az 55-56-ról illetve nem, akkor 55 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 58-as módosító kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Következik a 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most egyben szavazunk a 61-estől a 63-asig. Egyet értenek? Tehát 61-től 63-ig mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es részenként szavazunk, első rész mellette. Tehát 64-nél tartunk, első rész részenként szavazunk, tehát első rész mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Megint egyben szavazhatunk a 68-tól a 72-esig. 68. Tehát 68-tól 72-ig kiszavaz mellettük. Ellenük tartózkodik, elfogadtuk. Következik a négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezután egyben szavazunk a 73-tól a 75-ig. Rendben. Tehát a, valójában a 74-75-ről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyben szavazunk, a 77-től a 79-ig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. elektronikusan ellenőrizzük a kettes szóbeli módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-től 83-ig egyben szavazunk. től 83-ig mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtok. Következik a 88-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 89-es, részenként szavazunk, első rész, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Troisième. Harmadik rész mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Amendment. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most talán a következő háromról egyben szavazhatunk, a PES 1-től 3-ig mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Pest 4 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Pes 5 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 6-7-8-at vehetjük egyben? Nem, a 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Pes 7 mellette ellene kitartózkodik. Elutasítottuk. Elnézést, javítja magát az elnök asszony. Figyelmetlen voltam. Elektronikusan ellenőrizzük a PES hetet. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Pest 8 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem. Nem úgy van, ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást a Pest 8-ról. Megnyitom a szavazást. Pest 8. Lezárom a szavazást. Két szavazattal elutasítottuk. Úgyhogy a többség nem állt mellé. PES 9. Kiszavaz mellette, ellene. tartózkodik, elfogadtuk. PES 10. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Pest 11 kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Pest 12 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Pest 13 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Pest 14 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Pest 15 részenként szavazunk, első rész mellette,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 ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 92-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as részenként szavazunk, ki szavaz mellette, az, az első rész következik, mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilencvenhét mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Tehát a második részt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Két szavazat még hiányzik, lezárom a szavazást. Elutasítottuk C'est 11-11. 11-11-jel. Oui, alors, qu'est-ce qu'on... Nos, egyben szavazunk a következőkről. Elég nehéz, úgy látom, tehát ezt nem tehetjük, de 99 következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas módosító, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Egyben szavazunk a 103-tól 108-ig. től 108-ig mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Sanner split 109-es részenként első része szavazunk. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 110-es módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 111-es visszavonták, 112-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 116-os első részre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második részre szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, harmadik részre szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítottunk. 117-es módosító mellett ellen tartózkodik. Elfogadtuk 118-as, 119-esre együttesen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szóbeli hármas módosító mellett ellen tartózkodik. Elfogadtuk 121-et visszavonták, és akkor a 122-től a 124-ig blogban szavazunk mellette. Nem, nem működik, mondja az elnök asszony. A 122-es és a 123-asra szavazunk, együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 124-esre szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellett ellen tartózkodik, elutasítottuk. A 126-nál csak az első része szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. M 1 egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, M 2 kettes mellett ellen tartózkodik elfogadtuk. M 3 hármas részenként egy, első részre mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második részre mellett ellen elutasítottuk. Most megint blogban szavazunk egészen az M 9-ig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as módosító következik. Tehát 128-tól 132-ig blogban szavazzunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as részenként szavazunk első részre, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második része e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A, megint csak blogban szavazunk a 134-estől a 142-esig, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. FAM egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Blogban szavazunk. Egészen a FAM 20-asig. Tehát blogban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. FAM 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és blogban szavazunk egészen a FEM 26-osig, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a preambulum bekezdésekre szavazhatunk az ötös módosítótól a tízesig Blogban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szobeli módosító tól egészen a 11-es módosítóig. Nem. Nem, mondja az elnök azt, hogy először az egyes szobeli módosítóra szavazunk, mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük le elektronikusan az egyes szobeli módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most megint blokk szavazást javaslok. A 12-estől a 15-ösig mellette ki szavaz ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 15-ös nem, a, ez megvolt. A 16-os következik mellette, ellene. tartozkodik. Ellen, ellenőrizzük le a 16-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel. 17-es módosító mellett nem, a, itt is blokkban szavazunk a 17-estől a 27-esig. Ki szavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És akkor a bekezdésekről blogban szavazunk. Nem, nem. Egyes módosítóra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellett ellen tartózkodik elfogadtuk, négyes módosító mellett ellen tartózkodik elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk a jelentés, a módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Egy szavazat még hiányzik, most már megvan, lezárom a szavazást. A jelentést 21-en szavazták meg, nem volt tartózkodás, három ellenszavazat volt. Jasztrám képviselőasszonynak asszonynak gratulálok. Oui. Je vous donne la parole, Madame Schneider, jastram Elnök asszony, csak nagyon röviden szeretnék mindazoknak a szakbizottságoknak köszönetet mondani, amelyek részt vettek az ezzel kapcsolatos vitában. Azt szerettem volna, ha azok, akik nem vettek részt ebben az eszmecserében, ha ők is hozzájárultak volna, és remélem, hogy legközelebb ők is részt vesznek a munkának. Carlosnak, és Bastian Pröger munkatársamnak köszönetet szeretnék mondani, hiszen rengeteg munkát végeztek el. Ezért köszönöm. Okay. Most pedig következik Grez asszony véleménytervezete, egyes módosító, az egyes és a kettes megegyeznek, kiszavaz mellett, ne tartózkodik. Elfogadtuk. És akkor most szavazunk az így imáron módosított véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette szavaztak, 5-en ellene. A véleménytervezetet elfogadtuk. Mrs. Grace? Grace asszony nevében. Ő szeretné tudatni azt, hogy szeretne a jegyzőkönyv felvennénk, hogy, hogy továbbiakban nem támogatja ezt a jelentést. Sorry, for the avoidance of any... Elnézést, hogy minden kétséget kizárjunk, nem vonja vissza a nevét, mint előadó a jelentésről. Maintenant, nous allons voter. Most pedig szintén Grez asszony vélemény tervezetéről szavazunk, ez nem jogalkotási, egyes módosító, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, nem? Hát, úgy tűnik, hogy fáradok, mondja az elnökasszony. Akkor elektronikusan ellenőrizzük le az egyes módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazattal, plusz szavazattal. Következik az, tehát a szóbeli módosító ő okafogyottá válik. A kettes módosítóról szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, itt tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. ellenőrizzük le e, akkor elektronikusan a hármas módosítót megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Itt is két szavazattal. Következik a négyes módosító. Kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Nem. Igen, nagyon nehéz látni így az eredményt, de azt hiszem, hogy ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a vélemény, a módosított véleményre szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ja, én Egy személy nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 szavaztak mellette, 5 ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek. They might be misplaced. Um... Elnök asszony, kérem vegyék fel a jegyzőkönyvbe azt, hogy Kressz asszony nem támogatja ezt a jelentést, de továbbra is a nevét adja ez, az elő, ez a jelentéshez. Tehát, hogy minden kétséget kizáróan iratkozzon erre az ügyről. Rendben van, tudomásul vesszük D'accord. D'accord. Voilà. Bon, nous allons voter maintenant. Most pedig Gay Mitchell véleménytervezettéről szavazunk a költségvetés témában. Egyes módosító szóbeli ö, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító. Nem, nem, mondja. Hármas? Mondja az elnök asszony. Tehát következik a hármas módosító, kiszavaz mellette. A kettest ellenőrizik le, azt hiszem, mert nem mindenki számára volt világos. Tehát legyen egy elektronikus ellenőrzés. Igen, akkor elektronikusan ellenőrizzük le a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Hármas módosító kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az így módosított véleményre szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk Mitchell úrnak, a jelentéstevőnek. Notre dernière az utolsó szavazás következik, hogy fél hét előtt be fogjuk fejezni Michel Strifler tervezetéről szavazunk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 16-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, blogban szavazzunk? A 7-es módosítótól a 13-asig blogban kiszavaz mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. A blogban szavazunk a preambulum bekezdésekről is, e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a módosított véleményről szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást, és egyhangulak fog, fogadtunk el 22 szavazattal ezt a véleményt. Gratulálunk Strifler asszonynak, és ezzel be is fejeztük a szavazást. Uh, Elnök asszony, Jolie asszony, a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezen a nagyon-nagyon nehéz szavazáson át vezetett bennünket, és hát szinte idő előtt bevégez, kicsivel idő előtt befejez. Sans désemparer, nous allons maintenant aborder. Most pedig a 20-as napirendi pontunkra térünk rá. Ez egy eszmecsere Nagyszer úr munkájával kapcsolatosan az AKC-EU közös parlamenti közgyűlés 2011-es évi munkájáról van szó. Itt egy éves tevékenységről van szó, minden évben elvégezzük ezt a munkát, és értékeljük az előző év munkáját. Nagyszer úr, kérem akkor vegy át a szót, és mutassa be a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Az AKC EU közös parlamenti közgyűlés tavaly két alkalommal ülésezett, egyszer Budapesten, Magyarországon, majd 2001 őszén Loméban, Togó fővárosá. Összesen tíz állásfoglalást és tíz nyilatkozatot fogadtunk el összességében aztán sor került egy tényfeltáró misszióra is Kelet-Timorba, illetve a fejlesztési segélyhatékonyságával foglalkozó buszáni konferencián is részt vettünk. Különösen dicséretes, azt szeretném kiemelni, az, hogy milyen aktív volt Pibax, biztos úr tevékenysége a különböző konferenciákon ugye részt vett. Az LKCO közös parlamenti közgyűlés szakbizottságai még külön két alkalommal üléseztek Brüsszelben a plenáris üléseken kívül. Ezzel kapcsolatban kritizálhatjuk azt, hogy a parlamenti képviselők részvétele ezeken az üléseken Brüsszelben nagyon alacsony volt, az AKC éppen ezért jogosan kérte azt, hogy ezeket az üléseket most már ne az egyébként megrendezésre kerülő fontos parlamentülések egy időben kerüljenek megrendezésre. Most már ezen változtatunk is, hiszen csütörtök délutánonként és péntek délelőttönként kerül majd sor ezekre az ülésekre. Az Európai Parlamenti Titkársága a nyár folyamán kicsit uh, felbojdult, mivel hogy néhány már igen jól bevált kolléga elhagyta a titkárságot, és szeretnénk a folytonosságot fenntartani, hiszen az lkc val folytatott munka nagyon fontos számukra, és hát a munkatársaink szakértelme ezzel kapcsolatban nagyon fontos a titkárságon belül. Megemlíteném azt is, hogy az asszisztenseink szintén nagyon fontosak számunkra, itt sajnálatos módon itt elég nagy a tartózkodás. Úgy gondolom, hogy újra kell gondolnunk azt, hogy az Ágacsi EU közülés munkáját hogyan tudnánk egy kicsit jobban szervezni. A 2011-es munkacsoport a parlamenti közgyűlés munkamódszerével foglalkozó munkáját befejezte, ennek ugye az volt a feladata, hogy a, a mi politikai szerepünket erősítse és hatékonyabbá tegye a, a munkánkat, ugyanakkor a munkamódszerekkel kapcsolatos módosításainknak nem mindegyiket sikerült elfogadtatni, éppen ezért ebben az évben még maradt ránk néhány feladat ezzel kapcsolatban. Különböző állásfoglalásokat nem részletezni, de szeretném kiemelni, hogy az AKCEU közgyűlés úgy vélem továbbra is nagyon fontos szereplője az észak és közötti párbeszédnek, például a gazdasági partnerségi megállapodások tekintetében a környező európai partnerek bevonásával itt komoly politikai súlyra tett szert ez a közgyűlés. Ugyanakkor a közgyűlés tárgyalásokat folytat nagyon nehéz, vitatott témákban az átláthatóságra vonatkozóan az AKC tagok számára ez rendkívül fontos. A civil társadalom éjszakon és délen is hallathatja a hangját, a helyi problémákat így sokkal inkább a figyelem homlokterébe tudjuk helyezni. Én szeretném azt is kiemelni, hogy az AKC és az LP e képviselők közötti párbeszéd nagyon jó eszköze annak, hogy közös álláspontokat dolgozunk, de hanem ezen kívül a kölcsönös megértést is előmozdítja ez az együttműködés. Az arab tavasz példáját emelnem ki 2011-ben mindkét plenáris ülésen intenzíve foglalkoztunk ezzel a témával, és úgy gondolom, hogy ez továbbra is napirenden fog maradni, még akkor is, hogyha az EU és az AKC álláspontjai sokszor igencsak eltérőek, mégiscsak ez a fajta eszmecsere formális és informális jelleggel nagyon fontos, alapvetően nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ha az ülésen kívül nagyon is ragaszkodnak a demokratikus módszerekhez, és elítélik az elkácsi országokban még megfigyelhető nem demokratikus eljárásokat. Nagyon fontos tehát az együttműködés etéren, és aztán még két fontos téma, amelyről szó esett 2011-ben a vízszennyezés, a, a, az elefántcsontparti helyzet, a segélyhatékonyság, az adósságrendezés, a fogyatékkal élők helyzete, az élelmiszerválság, élelmiszeres válság, Afrika szarván, szomáliai biztonsági helyzet és az emberi jogok helyzete Eritreában. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kásman úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök, aztán szeretnék köszönetet mondani Nagyzer úrnak ezért a rendkívül fontos munkáját, amelyet végzett. Szeretnék két pontra kitérni először, és a párbeszéd általános kérdéséhez szólnék hozzá. Már régóta aggaszt engem az, és egyre inkább nő az agályom, nem csökken, arra vonatkozóan, az AKC különösen elkerüli a párbeszédet abban az esetben, hogyha nem szeretne az EU által javasolt témáról nyilatkozni, éppen ezért ez nem párbeszéd, hanem ilyenkor monológgá válik ez a kérdés. És hát ugye van egy vitatott téma, amit értem, hogy vitatott ez a téma, ez a, a szexuális diszkrimináció elleni küzdelem, különösen a homoszexuálisok esetében. Tudom, hogy miért vitatott ez a téma, még akkor is, amikor naprendet tűztük ezt a témát itt a házban, akkor is elutasították az AKC képviselői, hogy megvitassuk ezt a témát. Pibax biztos úr és én magam egy közös meghallgatást szerveztünk ezzel kapcsolatban a a kotonói e, egyezménnyel kapcsolatban beszéltünk a diszkriminációmentességről, és az AKC képviselői arról tájékoztattak bennünket, hogy nem vesznek részt ezen a meghallgatáson, mivel nem rendelkeztek erre vonatkozó mandátumról, és e, a szexuális orientáción alapú diszkriminációmentességgel kapcsolatban nem kívántak nyilatkozni. Nem tudom, hogy hogyan lehetne tehát e, valóban megvalósítani, végre ezt a párbeszédet a, tehát nem csak az ő általuk felvetett témákat, hanem az általunk fontosnak tartott témákat is meg kellene vitatunk, még ha ez számukra nem is olyan fontos. Aztán vannak további nagyon kényes témák a szurénelmi álkácsi ülésen, a jelenleg ugye elfogadó parancsot adta ki a jelenlegi elnök ellen, én nem fogok részt venni ott, de egy delegáció részt fog venni a szülőnem ülésen, és amikor majd az elnök belép, hogy beszédet mondjon, akkor jó lenne, úgy határoztunk, hogy az Európai Unió képviselők ki elhagyják a termet az Európai Parlament részvételét, odautazását jó lenne, hogyha az elnök nem használ fel arra, hogy aláássa az elfogadó parancs, különösen az európai elfogadó parancs legitimációját úgy gondolom, hogy ez rendkívül ostoba dolog, hiszen itthon minket következetlenként fognak beállítani arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánjuk betartatni az uniós elveket és értékeket. És felvetettem a koordinátorral is ezt, és hát elmondtam, hogy nincs más lehetőség. Az AKC úgy nyilatkozott, hogy ők oda akarnak menni, és ott fogják megtartani a szülést. Én, mint parlamenti képviselőként, egy olyan parlamentben, amely az emberi jogok egyetemességére és az alapvető szabadságjogokra alapulva épült fel. Mi ilyen képviselőként nem fogadhatunk el egy ilyen javaslatot, és még ilyen késő időpontban is arra sürgetném a parlamentet, hogy gondolja át az eljárását ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy ezzel nem tartom be a protokollt, hogy itt vetem fel ezt a kérdést, de annyira fontosnak tartom ezt a kérdést, hogy egyszerűen az AKC-re vonatkozóan nem tudnék eszmecserét folytatni, anélkül, hogy erre nem ne térnék ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Görenc úr, öné a szó. Igen. Először is a részvételnek a problémáját szeretném érinteni a képviselőknek a bölcsességére bízom, hogy az asszisztenseket küldik-e, vagy senki mást, és ennek a költségeit az egyes képviselőknek a költség keretéből fedezik, tehát eldöntheti, hogy szüksége van-e segítségre, asszisztenciára, én nem vagyok kiskorú, és mindenképpen itt a tisztelt házban felnőttként kell viselkednünk. Noizer úr azt mondta, itt véget vetve ennek a e, témának, illetve a vitának, hogy a politikai döntéseknek jó fóruma az AKC közgyűlés és a kotonói egyezmény ami megkoronázza a munkánkat, mert jó hivatkozási alap, szilárd alap, és az Alkácséval kapcsolatban, hogyha most 2012-ben arról beszélünk, hogy hogyan működik, akkor a struktúra véglegesítése a kérdés, avagy nem. Én azt támogatom, hogy maradjon meg ez a struktúra. A harmadik észrevétel Szurinem kapcsán, ez csak magamra nézve kötelező vállalást teszek, én oda fog, én el fogok menni. És ahogy a Michael-től hallhattuk, nem szabad, hogy visszaéljenek ezzel. Elnök, az Európai Külügyi Szolgálat részéről Costa de Pere következik. Kérem szépen, hogy az időre tekintette három percre korlátozza a hozzászólását. Igen, köszönöm szépen, hozzá vagyok ehhez szokva. Üdvözlendőnek tartjuk a 2011-es KPK-t eh, tükröző beszámolót, és összességében ez a fontos intézménynek a munkáját szolgálja. Ami a 15-ös pontot illeti, az állásfoglalás tervezetéből arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közös közgyűlés, illetve az EU tanácsa egymással összefügg, és mivel nem vettek részt ezen a KPK-n, a, elfogadta az elnökség ezt a felkérést. A soros elnökség általában jól végzi ezt a feladatot, és a KPK-n való részvétel a politikai kérdések tekintetében hatékonyan valósulhat meg, és ezzel visszatérnék az állásfoglalás tervezetére, vagyis a kotonói egyezménynek a végrehajtására. Számos alkalommal volt arra lehetőségünk, hogy az intézményi munkát a KPK-ban megvizsgáljuk a Lisszaboni szerződés fényében, az AKC-EU partnerség fényében, és a KPK ülésein, még hogyha a bizottsági urak gyülekezetének is nevezem őket, alapvetően az EAS fő felelőssége a politikai együttműködés partnerség a 96-os cikk keretében, és a Fejlesztési Bizottság a 2010. július 26-ai döntésében megfelelt módon, illetve írt módon eh, kell, hogy megvalósuljon. A 8-as szakaszra hívnám fel a figyelmet. A külügyi csúcs a demokráciát és az emberi jogok helyzetét, a nők eh, jogait szeretné javítani, és különösen a felzárkózó országok bevonásával, a konfliktusokat követő újjáépítés segítségével. Az esélyegyenlőség a nők demokratikus lehetőségei keretében 2010 és 2015 között. És ennek keretében az intézkedési tervet fontos megvalósítani. Végül szeretném a stratégiai és a politikai jellegét hangsúlyozni az AKC EU partnerségnek változóban van a világ, és 2020-on túlmutató fejlődési lépéseket szolgálhatunk az éghajlatváltozás, illetve az energia gazdálkodás, illetve a észak-dél együttműködés és a kelet-nyugat együttműködés keretében elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy így hadartam. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. Most Neuser úrnak adom meg ismét a szót, és kérem, hogy röviden zárja le a vitát két percben. Elnök asszony, és rövid leszek. A 2011-es éves jelentésről beszéltünk, ugye, de mégis én is kitérnék a Szurinámmal kapcsolatos problémára. Több mint egy év alatt hosszú vitákat folytattunk erről arra vonatkozóan, hogy miért Szurinámba vagy rendeztük ezt meg, de a legutóbbi ülésen, a dániai hozani ülésünken úgy határoztunk, hogy hát mi vagyunk a megrendezői, és hát mi döntünk arról, hogy ki vett részt a rendezvényüken, éppen ezért az elnököt nem fogjuk meghívni, de ha mégis jelen lesz, akkor világosra fogjuk tenni azt, hogy hivatlan vendég. Éppen ezért közösen úgy határoztunk Holzonszban, hogy, hogy, hogy elhagyjuk a termet, ha ő megjelenik. Ezt az üzenetet ő is megkapta. Igen, ez egy problematikus kérdés, de hogyha közös közgyűlésről beszélünk, akkor sajnos a másik oldal, az AKC döntését is tiszteletben kell tenni. Ők mindenképpen Szurinámban szeretik volna ezt megtartani. Más országok szemben is megtettük ezt, elmentünk például Ruandába, és, vagy Kinshasa-ban, Kongóban is üléseztünk, ugye, amelyek nem feltétlenül mindig követik a demokratikus elveket. Elnézést kérek, elnök asszony. Nem tehetem meg, hogy ne reagáljak a legutóbbi megjegyzésre a ruandai kormány demokratikus eljárása vonatkozóan 2008-as választási megfigyelőként azt kell, hogy mondjam, hogy nem megfelelő, hogy azzal azzal igazolunk, indoklunk egy rossz döntés, hogy egy másikra hivatkozunk. Norbert, sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondja, de nem helyes ilyen hasonlatokat, ilyen összehasonlításokat tenni. Senki sincs Ruandában, vagy ruandai kormányban, aki ellen elfogadó parancsot adtak volna ki. Tehát ezt azért elmondanám. Köszönöm. Merci. Je vous rappelle... Köszönöm szépen. Emlékeztetem őket, hogy szeptember 20-a csütörtök dél a módosítások határideje, és október 9-én tartjuk majd a szavazást. Maradt még 12 percünk. A következő jelentés letudására ez elég kevés, de megtesszük, amit tudunk. Grez asszony jelentéséről van szó a genetikai forrásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok fejlesztési szempontjai, és különösen a fejlődő országokban a szegénység csökkentésére gyakorolt hatás. Tehát a genetikai források fenntartható hasznosítása és kezelése a témakör, és a lehetőségek közös hasznosítása nagyon fontos, ez sokat szerepel a sajtóban. Bolíviát érintik az egyik ilyen kérdés például. És az élelmiszerellátás, a mezőgazdaság, a biológiai sokféleség, innováció, biotechnológia szabályozása, illetve emberi jogi kérdések merülnek fel. Tehát nagy örömmel adom át a szót Katrin Grez asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a képviselő kollégáimnak is, akik végigülték a két és fél órás szavazást, és még mindig itt vannak, hogy meghallgassanak, mert ez a, a téma egy nagyon, számomra egy nagyon fontos téma, ami a szellemi tulajdon jogok kérdését illeti a genetikai forrásokkal kapcsolatosan a fejlődő országokban. Szeretnék gratulálni a mi fejlesztési szakbizottságunknak, ugyanis végre mi egy ilyen saját kezdeményezésű jelentést dolgozhatunk ki. A világ biológiai forrásainak 90%-a a fejlődő országokban van, viszont az ipari országok kezében van a szabadalma 90%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy az őshonos népek az illegális gyakorlatnak az áldozatai, és ez a gyakorlat nem más, mint a biokalózkodás. Sajnos ezt a témát még nagyon kevesen ismerik, ugyanis itt arról van szó, hogy a természeti erőforrásokat iparilag teljes mértékben kizsákmányolják ezekben az országokban. Ez egy morális kérdés is, és a biodiverzitást is fenyegeti. Itt egy olyan harcról van szó, amelyek, amelyet már évek óta folytatnak maguk a fejlődő országok is. Nem első alkalommal vetjük fel ezt a témát itt az Európai Parlamentben, ugyanis Eston asszonya is volt biókalózkodás témájában egy vitánk, egy eszmecserénk, de emlékeztetni kell arra, hogy mi is ez a definíció, mit is értünk ezen a kifejezésen. Itt arról van szó, hogy kisajátítják, és illegális módon eladnak biológiai, genetikai erőforrásokat, ugye itt a szabadalmak vannak érintve, a gén technológia van érintve, mindezt úgy teszik meg, hogy semmiféle semmit nem fizetnek érte, semmiféle ellenszolgáltatást nem adnak, tehát egy biokalózkodásról van szó. Ugye itt kalózok vannak, ugye akik három nagy ágazatban működnek, a gyógyszeripar ágazatban, a kozmetikai ágazatban, és a élelmiszer ágazatban, mezőgazdaság élelmiszer ágazatban. Hatalmas hasznot húznak például abból, hogy lemásolnak szabadalmakat, és azt mondják, hogy ez egy innováció. Nagyon lényeges hasznot húznak ezek a vállalatok, elsősorban a gyógyszeriparban, a kozmetikai és a mezőgazdasági élelmiszeriparban, a hagyományos, őshonos ismereteket kisajátítják és kalózkodnak ezekkel. Ahogy önök is tudják, a, a biodiverzitás és a genetikai diverzitás megőrzése kulcseleme a millenniumi fejlesztési céloknak is. A különböző genetikai források nagyon fontosak a fenntartható fejlődés szempontjából, valamint az élelmiszer témában. Ugye említettük a bolíviai fehér bab témáját, ez is jól illusztrálja azt, hogy miről is beszélünk, amikor biokalózkodásról van szó. Egy amerikai állampolgár Larry Proctor Mexikóban sétál a piacon a feleségével, Ennovával, és vesz sárga babot, visszatér az Egyesült Államokba, ott termeszti ezt a babot, aztán szabadalmaztatja az amerikai szabadalmi hivatalnál, és az a, a, a, a szabadalmi hivataltól megkapja a szellem, szellemi tulajdonjogot erre a babra. Tehát ez azt jelenti, hogy a, hogy a mexikói ö, ö, gazdának kell még fizetnie a, annak az amerikai ö, gazdának, aki egész egyszerűen az ő ö, bab, babját ö, termeszti, ö, mint ö, saját ö, szellemi tulajdon joga rendelkező mezőgazdasági terméket. Tehát a gyógyszerekhez való hozzáférés, a generikus gyógyszerek gyártása szintén érintve vannak ebben a témában. Látjuk azt, hogy a bio kalózkodás elleni harc mennyire fontos az Európai Unió számára. Ugyanis a Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy a biodiversitást megőrzi, fenntartja, valamint a szegénységet felszámolja. A jelenlegi helyzet azonban ellentétes a fejlesztési politika koherenciájával, amelyet kimond a szerződés 231-es cis. A nemzetközi jogi keret sem megfelelő, jelenleg több szintű irányításról beszélhetünk. Nagyon bonyolult a helyzet, ott, ott van a, a, a WHO-tól a FAO-n keresztül minden intézmény, tehát egy globális és koherens irányításra lenne szükség ezen a területen. Tehát a fejlesztési politika koherencia szintjén kell megvalósítani ezt, ezeket a folyamatokat a Nagoyai Egyezmény értelmében. A fejlődő országok már évek óta harcot indítottak ezen a területen, és nagyon egyszerű dolgokat javasolnak. Három dolgot javasolnak. Egyrészt a szabályozás, természetesen egy kötelező erejű szabályozásról lenne szó. Aztán azt szeretnék, hogy a különböző genetikai források eh, származását, eredetét is hozzák nyilvánosságra, továbbá azt kérik, hogy egy előzetes jóváhagyást eh, érhessenek el az illetékes hatóságok részéről, harmadsorban pedig eh, nem fogja meglepni önöket, azt kérik, hogy az előnyök, a haszonból méltányosan részesedhessenek. Európai szinten úgy gondoljuk, hogy ezek az elvárások teljesen jogosak. Fontos, hogy a biodiversitásról szóló konvenciót és a Nagoyai Egyezmény értelmében kell a továbbiakban működni, mert fontos a fejlett és a fejlődő országok közötti egyensúlyt biztosítani. Mm, itt a, mi a DEVE szakbizottság az Európai Uniótól és a tagállam, államoktól azt kérjük, hogy a Nagoyai Egyezményt a lehető leggyorsabban a ratifikálják, hogy felvehessük a harcot a biokaloszkodás ellen, és biztosíthassuk az egyensúlyt. A biokaloszkodás azért létezik, mert a megfelelő szabályok hiányoznak a fejlődő országokban, és hiányoznak a fejlett országokban az ellenőrző mechanizmusok. Ne felejtsük el, hogy a fejlesztési együttműködés mennyire fontos a fejlődő országokkal. A fejlődő országokat támogatni, segíteni kell annak érdekében, hogy kidolgozzák az infrastruktúrát, az intézményes rendszereiket, Tudom, hogy kevés az időnk, de mint jelentéstevő e témában természetesen a, a többi politikai frakcióból is a kollégákkal hajlandó vagyok együttműködni, annak érdekében, hogy a, ezeket az erőforrásokat a jövőben ne zsákmányolják ki ezekben az országokban. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen, van még néhány percünk. Neuser úrnak adom meg először a szót, kettő percet kap. Csak nagyon röviden árnyék előadóként szeretnék szólni, és is gratulálnék ez a kiváló jelentés a szocialisták nevében követni fogjuk ezt a világos politikai irányvonalat. Két dologra tértek ugye a biokalokozásra illetve a védelmet nem élvező hagyományos tudás kizsákmányolására volt szó. E tekintetben mindenképpen teljes mértékben támogatni fogjuk a jelentést. Merci. Köszönöm. A bizottság képviselője kap szót, Barbara Nachrosz asszony. Három percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. English, I know I... Angolul folytatom, tudom, hogy rövidnek kell lennem. Um... E, így könnyebb számomra angolul. Csak szeretném elmondani, hogy én a kereskedelmi főigazgatóságról jöttem egyébként, a belső piac és kereskedelmi kollégákkal dolgozom e, hiszen az ügyen. ma ugye ők nincsenek itt, de talán az ő nevükben is mondhatom azt, hogy, hogy mindent feljegyeztünk, amit Katrin Krez asszony el, összegzett a jelentésben ebben nagyon sok igazság is van, de azt is elmondanám, hogy a bizottság is végzi a munkáját, elvégzi a feladatait. A környezetvédelmi főigazgatásságnál dolgozó kollégáim nagyon is elfoglaltak, és már hat, hatásvizsgálatokkal foglalkozó eset elfogadta az ő javaslatukat a vonatkozó hatos tanulmányra, ez egy fontos akadály, amit sikerült itt eh, leküzdeni, és aztán a jogalkotási szövegjavaslat is megszületik, akkor ezt is benyújtjuk természetesen az Európai Parlamentnek, és ami a Nagoyai jegyzőkönyvet illeti, hát mindig szükség van végrehajtási intézkedésekre arra vonatkozóan, hogy mi is aláírhassuk és ratifikáljuk ezt az egyezményt, és ezeket is már ö, készítjük elő, nagyon gyorsan folyik a munka, mert azt reméltük, hogy ezeket az intézkedéseket egyszerre el tudjuk majd az adott határidőn fogadni, sajnos nem biztos, hogy ez sikerül elérni, de közeljövőben sikerül majd ezeket az intézkedéseket is kidolgozni, és akkor belátható időn belül gyorsan ratifikálni tudjuk majd magát az egyezményt, és, és hát nagy elismerés a kollégáknak a munkáját, és hát önöknek itt a parlamentben nyilvánvalóan lehetőség nyílik majd arra, hogy a javaslatokat mérehatóan megvitassák, és majd biztos vagyok abban, hogy a tanácssal együtt valami nagyon is észszerű javaslata állnak majd elő. A Nagoyai jegyzőkönyv úgy gondolom egy nagyon fontos dokumentum, és hát várjuk, hogy ezt ratifikáljuk, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió, ahogy az elmúlt években már a nemzetközi vitákon ezt mutatta, és hogy nagyon tevékeny, és mindent megtesz ezen a területen, amit tud nagyon sok nemzetközi szervezetben, ugye a nemzetközi szervezetekben ugye konszenzus kell elérni, és az Európai Unió még 2005-ben is, 2005-ben kiragozott egy javaslatot a hagyományos tudásomat közben, de hát itt a több oldalról ugye küzdenek a felek, amennyire látom. Most egy kicsit zsákutcába a, jutott a tárgyalás a VIPO keretein belül, és hát talán majd a közgyűlés dönt arról, hogy 2013-ban meg tudnak-e nyílni a tárgyalások, vagy sem. Minden esetre mindig napirenden tartjuk ezzel kapcsolatos kérdéseket, és ahogy nagyon is helytállóan megemlítette, nagyon különböző szervezetek foglalkoznak ezekkel a különböző kérdésekkel. Köszönöm szépen. Emlékeztetem önöket arra, hogy a, ezt a jelentést december 6-án fogjuk elfogadni, és október 18-a 18 óra a módosítók benyújtásának határideje. Nagyon sajnálom, hogy most nem tudunk már foglalkozni a napirendünk utolsó pontjával, Svensson úr jelentésével, az Európai Unió politikájáról szól ez a jelentés emberjogi témában. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy eszmecsere eh, a következő ülésünkön elinduljon, még mielőtt a szavazásra kerül sor. Szeptember 20-a 12 óra eh, a Svensson jelentés eh, módosító benyújtásának határideje. Október 8-án fogunk találkozni 15 óra 30-tól, és 9-én 9 órától és 15 óra 30-kor mindenkinek köszönöm a részvételt, köszönöm szépen.